A napirend értelmében a nagyobb interpelláció következik az eljárási szabályzat 130 BCK alapján. Az Európai Hajagyartási Elkezdett Hesztére fogunk beszélni, és a szerző Jakovcsics úr kapja meg a szót 5 percre. A tengeri felszerelések és a hajógyártás ipari ágazata az egyik legfontosabb európai stratégiai ágazat volt éveken át, és 450 ezer embert foglalkoztat az uniós tagállamokban. Ez mind gazdasági, mind társadalmi szempontból nagyon fontos, és mivel minőségi foglalkoztatást kínálnak a nagyvállalatok és a KKV-k számára, hozzájárulnak a regionális ipari infrastruktúrához, és 150 nagy hajógyár található Európában, ezek közül sokan aktívak a globális piacon is, és kb. 6% a piaci részesedésük tonna mennyiség tekintetében. Azonban, biztos asszony, az európai hajógyártó nemzetek tudják ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt az ázsiai országokkal, különösképpen Kínával és Dél-Koreával, ahol célzott nemzeti hajógyártási stratégiákat alkalmaznak. A Leadership 2020 kezdeményezés követően van-e bármilyen terve a bizottságnak arra, hogy egy átfogó iparstratégiát hozzon létre az európai tengerhasználatása és hagyótása foglalkozó szektor számára, azért, hogy a versenyképes legyen a szektor. A bizottság tesz konkrét lépéseket azért, hogy megőrizze és támogassa az európai hajógyártásnak a csúcstalálogában és a nagy hazatéletébe fakadó verseny előnyét. És hogyan kívánnak fellépni a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokkal szemben? Ezek lennének a kérdéseim. Persze, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elfogadták azt, hogy beszéljünk erről a témáról itt. Sajnálom azt, hogy hazámból kevesen vannak itt, hiszen Horvátország számára ez egy rendkívül fontos kérdés. Most koncentráljunk tehát a horvát a hajó építési szektorra. Tudom, hogy mennyire fontos az, hogy a hajógyártás törülését biztosítsuk Horvátországban, mert ez nem csak a munkahelyek megőrzését szolgálja, Az innováció melegágya lehetne ez a hajógyártási szektor, ezért hosszú távú, de gyors fellépésre van szükség az európai intézmények részéről. A pulai, riekai és spliti hajógyárak még mindig rendelkeznek megbízásokkal, de kell az európai támogatás. A legfontosabb gond pénzügyi jellegű, ez azt jelenti, hogy támogatni kell a hajógyártást, azokat is, akik hajókat vásárolnak. Ez nagyon fontos a hajógyárak túlélése szempontjából, nem csak Horvátországban, hanem Európában is. Örülnénk, hogyha az Európai Unió támogatná egy külön eszközzel az európai hajógyártást. Biztos az, hogy gyakran beszélünk mi itt arról, hogy újra kell iparosítani Európát. Ahelyett, hogy intézkedéseket fogadnánk el, az, amelyekkel azokat az iparágakat mentjük meg, ahol már egyébként is van tudományos, technikai um, tudás, azt javaslom, hogy ne zárjuk be, ne szüntessük meg a hajógyárakat az Európai Unióban. Persze ehhez az is kell, hogy új kritériumok legyenek, új intézkedések legyenek, és az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak, illetve a tagállami kormányoknak közösen kell erre törekedniük. Nem lehet övetett kézzel nézni a hajógyárak eltűnését Európában, és elfogadni azt, hogy partnereink nyíltan támogatják államilag a hajógyártási szektort. Én tudom, hogy szükség van a nyílt piaci megközelítésre, hiszen az ALDE képviselője vagyok, de hogyha a verseny nem igazságos, és hogyha ezek az országok például megtesznek annak érdekében, hogy megmentsék iparágokat, akkor nekünk is meg kell tennünk mindent. Nem maradhatunk csemben akkor, amikor a globális piacon a versenyképességünk csökken. A hajógyártás szimbolizálja az európai ipar összekötöttségét, hiszen a mi hajóink európai termékek, nagyon sok olyan nyers anyagból készülnek, amelyeket egy, amelyeket egy adott országból importálnak. Ezért egy új koncepcióra van szükség, amely meg lehet őrizni a hajógyártást Európában. Mindenke kollégé! Köszönöm, Köszönöm szépen, Jakab kollega! A bizottság nevében pedig Biancoszka biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, kedves kollégák, először örülök annak, hogy ezt a fontos témát napirendre tűzték. Fontos a legtöbb európai tagállam iparában a hajógyártás. Ha megengedik, egy szélesebb megközelítést alkalmazok. Tavaly szeptemberben Juncker úr nagyon egyértelmű politikai jelzést küldött azzal kapcsolatban, hogy az európai ipart versenyképesebbé kell tenni, meg kell újítani. Egy pár héttel ezt követően az iparpolitikai stratégia is elfogadásra került. Ez a stratégia olyan fellépést ösztönöz, amit még a, annak ellenére végre tudunk hajtani, hogy nem sok idő maradt a mandátumunkból. Tehát igenis van, van amit még megtehetünk. Egyrészt egy horizontális iparpolitikát alkalmazunk annak érdekében, hogy az innovációval és az adaptációval felkészüljünk a változásokra. Ugyanakkor a hajógyártás egyik a sok ágazatnak, ahol ilyen tennivalónk van. Úgy érzem, hogy ebben a keretben Konkrét lépésekre van szükség az egyes ágazatok támogatása érdekében, és pontosan ezt tesszük most. A hajógyártás és általában a tengeri felszerelések ágazata tényleg fontos, már csak azért is, mert a regionális gazdasági fejlődéshez nagyban hozzájárulhat azokban a régiekben, amelyek erre leginkább rászorulnak, Ugyanakkor több európai cég számára nagyon nehéz az előrelépés. Azt hiszem, hogy a Leadership 2020 egy olyan fontos kezdeményezés, amely a piaci hozzáféréshez a megfelelő készségek megszerzésére koncentrál, illetve a tengeri felszerelésekkel és hajógyártással foglalkozó cégeket kívánja segíteni. Ami az első kérdését illeti, hogyan kívánjuk támogatni mindezt. Nos, egy olyan cselekvési tervet javasoltunk, amit az érinteteknek kell persze végre hajtani, de hát mi sem ülünk a babérjainkon, mi is segítünk ebben. Szabályozási fellépéssel, harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalások mind-mind segíthetik ezt. a magas színvonalú és magas hozzáadott értékű hajógyártási ágazat létrehozásához Eh, az innovációra, a környezetbarát új technológiák bevezetése, a diversifikáció, új piacok meghódítása, ezek segíthetnek. Az, hogy eh, a hajózásban most először döntöttek úgy, hogy a károsanyag kibocsátást csökkentik, ez óriási eh, lehetőséget nyújt mindenki számára a Leadership 2020 kutatási összetevében lehetséges eh, új eh, piaci eh, lehetőségek kihasználása. Igazából az európai az európai hajógyártás versenyképessége és vezető szerepe csak akkor megőrizhető, hogyha megfelelő know-how-t, az emberi tőkét tovább kultiváljuk, ezért 2015-ben az Európai Bizottság támogatta az ipar azon javaslatát, hogy létje jöjjön egy olyan készségi tanács, a, amely kifejezetten az európai hajógyártási ágazatot célozza. Egy másik fontos kezdeményezés, amelyre igen csak büszkék vagyunk, az ágazati együttműködés a készségek terén programban 7 vagy 8 ki választott ágazat egyike volt a hajógyártás, illetve közel 4 millió eurós támogatással támogattuk ezt a projektet, amely pár héttel eh, ezelőtt indult. A tisztességtelen nemzetközi verseny elleni harc kapcsán az európai hajógyártó országok, cégek nyilván az ázsiai versenytársakkal kell, hogy valahogy szembenézzenek, a Leadership 2020 pontosan ezen kíván segíteni valamit. Az OECD hajógyártási munkacsoportján belül az EU-Kína eh, párbeszéd tavaly márciusban, eh, illetve idén márciusban került megrendezésre, ahol különböző üzleti lehetőségeket kerestünk a tulajdonosi arány korlátozása, szellemi tulajdonjogok védelme, csak hogy egy-két területet említsek, amelyről egyeztettünk. Azt hiszem, hogy az egyetlen módja ez annak, hogy Kínának és másoknak megmutassuk, hogy a tisztességes kereskedelmi kapcsolatok igenis segítenek. A külföldi működőtőke kapcsán Tudjuk, hogy nyitottnak kell lennünk a külföldi befektetők iránt, de hát ne legyünk naívak. Itt nem külföldi állami befektetőkre gondolunk, akiknek hátsó terveik vannak, európai cégek irányítását kívánják átvenni, olyanokat, amelyek kritikus fontossággal bírnak a közrend és a közbiztonság szempontjából. Az a screening javaslat, amely a parlament és a tanács előtt fekszik, Pontosan ezt a kérdést eh, járja eh, körbe. A külföldi működőtőke tranzakciók kapcsán vizsgálja, hogy melyek azok, amelyek eh, veszélyesek vagy kockázatosak lehetnek. Végezetül a bizottság által megrendelt tanulmány beazonosítja azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk, de mi talán még fontosabb konkrét ajánlásokat is tesz. Az ipar képviselőivel ezen ajánlásokat tárgyaljuk, átveszük, átrágjuk, és természetesen a következő több éves pénzügyi tervről folyó tárgyalásokba is beépítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bienkowska biztos asszony. Most pedig Kelly kollega három percben kapja meg a szót. The uh, President, Commissioner, Elnök úr, biztos asszony, és az 5-6 kollega, aki itt van, mondom nekik, nagy öröm, hogy itt a néppártot képviseltem ma délután. A néppárt teljes mértékben el van kötelezve Európa újraépresítása mellett és a verkések képesség fokozása mellett. Az ALDE által tett kérdést nagyon jól bemutatta Jakobs is képviselő, és mi örömmel vesszük az európai hajógyártási ágazat komoly versenynek van kitéve, és csak világos célok megjelölésével, szakpolitikai célok kialakításával, egységes módszertannal tudunk szembefordulni, szembeállni a globális versennyel, és a társadalmi kihívásokat orvosolni. Ezért kell egy olyan stratégiát kidolgozni, amely szembeállítható ázsiai versenytársainkéval. Írország, hazám, egy szigetország, és nagy érdeke, hogy fenntarthassa jó működő hajó ágazat. Tehát hozzájárni az európai erőfeszítésekhez ebben az ágazatban. Az 1830-as évektől fogva Kork szüke pátriám egyik legfontosabb hajóépítő terület. Hosszú doksorok működtek már a 19. században, és ma is több mint ezer ember dolgozik itt. Nagyon sok nagy hajót tesznek vízre itt. Az elé... A Ravérne például itt épült, amely az ír flotta egyik fontos hajója volt. Azonban 84-ben bezárták a hajógyárak jelentős részét, Kork kikötője. Ugyanakkor ma is a másik legnagyobb kikötő, és nagyon jó fejleszthető. A kis hajók építése újraépítése, átépítése nagyon fontos ágazat Korman és Írország, ezért a lehetőségek kedvezményzetje lehet, hogyha az európai iparág lábra kap. Szinte végtelenek a lehetőségek. Nagyszerű kikötőhez, és Pat Keatinggel, a vezérigazgatóval együttműködve próbáljuk tovább erősíteni ennek a ismertségét. Limerickben volt nemrég egy konferencia, tudni kell, hogy Kork az egyik legfontosabb mélyvízi kikötő. Természetes mélyvízi kikötő. Nagyon sok kis halászkikötő is van az én választott közöttemben, sorolhatnám a neveket, amelyek létfontosságúak a szűkebb terület gazdasága és általában az ország gazdasága szempontjából. Végül pedig van egy kompkikötőnk is, amely személyszállítás és teherszállítást hajókat is fogad. Úgyhogy valóban érdekelt vagyok, és ahogy Antoni Tajani is elnök mondta, hagyjuk abba Európa ipari mészárlását, hagy kérnek életre újra az iparágok Európába, beleértve a hajóépítést. Köszönöm szépen, Kelly úr. Mamikins úr, te megenged egy kérdést, Kelly úr? Tessék, Mamikins úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy feltehetek egy kérdést a kék kártyával. Tudjuk, hogy Európában a hajógyártás nagyon fontos, viszont Kína óriási vetétás a hajógyártás területén. Gondolja-e, hogy mi, Európa, képesek leszünk-e versenyképesek lenni Kínával szemben? Válasz. Úgy gondolom nem csak, hogy versenyképesek leszünk, de annak is kell lennünk, és ösztönzött engem a biztos szava, amelyben elmond megmutatták azt, hogy hogyan fogjuk visszaszerezni a versenyképességünket, és hogyan fognak már segíteni a kikötőinknek. Egyesíteni kell az erőinket, és akkor sokat tehetünk annak érdekében, hogy a hajógyártás eh, területén legyőzzük Kínát. Európának vissza kell szereznie ipari erősségét, ahogy már mondtam, eh, említve Antonio Tajánit is, és szerintem ezt együtt megtehetjük az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdését. Köszönöm szépen Kelly kollégának, 5 percre Mami Mamikins kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony, Európa még mindig fontos szerepet játszik a hajó gyártásban, viszont a csökkenő kereslet azt fog jelenteni, hogy óriási kívás elé kerül ez az iparág. Azt láthatjuk, hogy kevesen vagyunk itt, lett a plenáris teremben, de ez nem azt jelenti, hogy lenne fontos ez a téma. Az Európai Unió tengeri hatalom, és minden előnyét, perspektíváját figyelme kell vennünk ennek a szektornak. Az európai projektünk egyrülálló, és szomszédaink azon gondolkodnak, hogy hogyan tudtunk egy ilyenfajta erős szabályozói keretet létrehozni, viszont gondolnunk kell arra is, hogy az Európai Unió nem csak a normákról és a szabályozásokról szól, ez geopolitika is. A tengeri eh, iparág eh, összefügg a, összefügg a hatalmi politikával és, és ezáltal a geopolitikával is. Az a tanulmány, amit az Bizottság eh, végeztetett el, azt mutatja, hogy az európai hajógyártás jóléte nem csak politikai, hanem biztonsági garanciát is jelent, és környezeti hatásokkal is jel az Európai Unióra. Ezért Európának egy gyakorlati, előlátó megközelítésre van szükség a hajógyártás szempontjából. Főként a, a csúcs technológiai magas értékű hajókra koncentrálnak Európában a hajógyártás során, ez sokkal versenyképesebbé teszi a hajógyártásunkat. Viszont gondolnunk kell arra is, hogy Kínának is vannak politikai ambíciói, hogy a csúcs technológiai hajó gyártásába fogjon. El kell azon gondolkodni, hogy milyen lépésekkel tudjuk megőrizni versenyelőnyünket. Mivel nincsen egy hatékony globális szintű kereskedelmi szabályozás, egy európai szintű védelem kell a hajógyártóink számára. Mi mindig dollár alapú itt ez az iparág, és meg kell védenünk ezt iparágat a pénzügyi egyensúlytalanságoktól. Az erős hajógyártási ipar hozzájárul az Európai Unió tengeri biztonsági politikájához is, az Európai Unió sarkvidéki politikájához is. Az Európai Uniónak nagyon erős tengeri érdekei vannak, és ezért vonakodnak attól, hogy a bizottságnak adjanak még több illetékeségi kört ezen a területen. De hogyha szembe kell szállnunk ezzel a nagy tengeri hatalmakkal, akkor közös fellépésre és erőforrásokra van szükség. A Brexit kisi alása majd tengeri eh, erőnket, de lehet, hogy eh, ez arra se akar bennünket, hogy gyorsabban építsük ki a tengeri eh, stratégiánkat. Az Európai Unió azzal az image rendelkezik, hogy mondjuk a legprogresszívebbek környezetvédelmi szempontból, és ezt fel kell tartanunk a tengeri kereskedelmi kapcsolataink során is, ezáltal hozzá lehet járulni a környezetvédelmi standardok tovább terjesztéséhez. A klímaváltozás által új tengeri útvonalak jönnek létre a sarkvidék körén, és így ö, sokkal gyorsabb lesz a tengeri kereskedelem, mint jelenleg, amikor a, a hajók főként Dél-Ázsián, illetve Afrikán keresztül mennek. Ez sokkal drágábbá és veszélyesebb is teszi a hajózást, ezáltal éjszakabbra torul a hajózás. Ahogy már mondtam, új technológiákra van szükség az új hajók esetében, annak érdekében, hogy az legsélsőbb északi területeken is képesek legyenek hajózni. Én egy hajózási, egy, egy hajós nemzetből származok, Lettországban a hajógyártás nagy kihívás, mivel köszönöm a történelmi útvonalaknak Lettország kiemelkedő helyet foglal el a világ hajózási nemzetei között. Az innováció azonban nem elég ahhoz, hogy a lett hajógyártást megőrizhessük. Gondolni kell arra is, hogy egyre inkább csökken a hajók iránti kereslet Európában. A hajógyártási szektor része a tudásalapú gazdaságnak, és egy igazi európai megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy a hajógyártás megmaradhasson. Nagyon szépen köszönöm, Amikinsz kollega, most pedig már fél percben Krupa asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, én is teljes mértékben támogatom a jelentés, illetve a kérdés feltevőinek megfogalmazását. Fontos, hogy támogassuk a hajóépítő ágazatot, annál is inkább, mert az Európai Bizottság által szervezett tevékenységek eddig teljes kudarcot vallottak. A Gdanski hajógyár ott nem segítették. Ez nagyon híres hajógyár, már csak a szolidaritás miatt is. Korábban ezer hajót épített, ám miután Európai Uniós tag lett Lengyelország, az állami támogatást le kellett építeni, Jogtalaná vált ez a támogatás, és ennek leállítása után a hajógyár tönkrement, nagyon sok munkahely megszűnt a szerkezetváltási javaslatokat is, amelyeket benyújtott a gyár, elutasította az Európai Bizottság, és így aztán Agdanszki hajógyárat el kellett adni egy ukrán cégnek. Sajnos nem láttuk a jó akaratot az ágazat támogatásában. Az elmúlt 30 évben elveszett a hajógyár, holott nagyon sok lengyel és a lengyel kormány munkája feküdt benne, most indult el Gdanszban és környékén új hajógyárak elindítása. Ezek nagyon fontosak, amúgy a biztonságpolitika szempontjából is, és fel kell lépnünk az illegális verseny ellen. Ezek a legfőbb célok. Köszönöm, Krupa asszony, három percben Anderson asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Írország szigetként jobban függ a hajózástól, mint a legtöbb EU tagállam a brit kormány Brexit utáni nyaktörő politikája láttán bizony észszerű az, hogy erősítsük a hajóépítő kapacitásunkat, hogy ne büntessék Írországot, és ne szűnjen meg az ír export Nagy-Britannia kilépése miatt. Nagyon fontos, tehát Észak és Írországban is, és a köztársaságban is a hajóépítés és a gazdasági válság után a Harden Both a legnagyobb a hajógyár Belfast városában új technológiai beruházásokba kezdtek, diversifikálnak, új piacokat szereznek. És a fő északi kikötőket, Belfasti kikötőt belértve, és Dariban is bekapcsolták a kikötők révén ezeket a területeket az európai piacra, és nagyban függünk az európai beszámító láncoktól. A fejlesztési terv a brit kormány stratégiája egyre inkább ö, veszélyesnek tűnik, nem úgy tűnik, mint más témákban is. A brit kormány, mintha elfelejteni, hogy milyen hatása lesz a Brexit Észak-Írországban, holott ezt az EU, tárgy, EU tervezésbe be kell venni ezeket a jelenségeket azt a fenyegetést, amelyet minden írágazatra nézvést, a Brexit tartogat, beleértve a hajógyártás is, és fontos, hogy az északír terület az EU-n belül maradjon a Brexit után is a sajátságos státuszba. A kikötő infrastruktúrákat fejleszteni kell annak érdekében, hogy Írországba bejövő és kimenő áruk mozgatását segítsük. Léni Réde képviselő nagyszerű munkát végzett az, a tranzitforgalom fenntartására tett szakpolitikai lépésekben. A Nagy-Britannián keresztül tranzitált ír export és import, az EU-ba és EU-ból jövő import és export. Fenn kell maradjon, nem akarjuk, hogy Írország körül határ megvermedjen, és nem akarjuk azt sem, hogy Írország és Nagy-Britannia között az Írtenger egyfajta akadályá váljon. Emlékeztetnék önöket arra, hogy a Titanicot is Belfastban építették ebben a hajógyárban, és a béke folyamatnak köszönhetően, és az európai támogatásoknak köszönhetően ez az egész térség átalakult, feljavult. Jól tudjuk, mi lett ez a Titanic sorsa, ha jéghegynek ütközött, és elsüllyed. Nehogy ez a metafora valósuljon meg Észak-Írországgal is a Brexit után. Köszönjük Anderson asszonynak. Köszönöm, két és fél percben Elisen képviselője szó. Voorzitter, dank. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság egy új tervet nyújtott be, egy átfogó stratégiát a hajógyártási szektor számára. Az első helyen úgy gondolom, hogy egy teljesen felesleges szabályozása ez az Európai Bizottság részéről, és ez ellentétes a nemzeti szuverenitással. Mi mindenképpen a szabad piacgazdaságot támogatjuk, a cégeknek a saját sikerükért kell dolgozniuk, és ez nem függhet az európai bürokráciától, akik nem tudják, az európai bürokraták, mi is az egészséges versenyképesség. Nem támogatjuk azt, elnök úr, hogy illetékességi köröket adjunk át az európai szintre, ez elpazarolja az adófizetők pénzét. A múltban más szektorokból is az látszott, hogy az állami támogatás igazából a kivégzés elhalasztását jelenti csak, tehát igazából ez egy átmeneti megoldás, gondoljunk csak az autóiparra vagy a repülőgépgyártásra. Hollandiában is sokat tanultunk az ilyenfajta állami támogatásból. A 80-as években milliárdokat fizettek adófizetők pénzéből a hajógyártás támogatására nálunk Hollandiában, ennek nem volt semmilyen eredménye. A nagy gyárakat bezárták, és több tízezer munkahely veszett el. Minden adófizetői pénz igazából eh, ki lett dobva az ablakon nem sokára tönkrement a hajógyártás is teljes mértékben Hollandiában, viszont nem az állami támogatással, hanem, hanem a vállalatok saját erejéből újra felvirázt ez a szektor. Minden a kereslettől, kínálattól függ, az áraktól, tehát azt mondom, hogy ne legyenek támogató programok, ne legyen európai uh, támogatás, és hagyjuk békén a hajógyártási szektort. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Edison úr. Most már percben. Csambacki képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönöm Jakovcsics kollégának, hogy felvetette ezt a roppant fontos kérdést. Több tagállamban nagyon eh, erősek a hajógyártás hagyományai, amelyek most veszélybe kerültek. Arra van szükségünk, hogy megtartsuk a munkahelyeket, megtartsuk ezt a hajógyártási hagyományt. A harmadik országok részéről a verseny bizony nem mindig tisztességes. Azt hiszem, hogy tőlünk függ, vagy rajtunk múlik a parlamenten, az Európai Unión és persze a tagállamokon, hogy meg tudjuk-e menteni ezeket a munkahelyeket és ezt az iparágat. Köszönöm. Köszönöm. Mabikins úr tenne föl kérdést ennek, ha engedi. Engedi. Köszönöm szépen. Dzsambaszki úr, kékártyás kérdésem a következőre vonatkoznak. Mhm. 2004-ben lépett be hazám Lettország Eh, az Európai Unióban. Románia és Bulgária három évvel később követett bennünket. A hajógyártásban mi vagyunk az igazi vesztesek. De mellett számos más dolgot nyertünk. Hogy van ez az ön hazájában? Voltak a dolgok, amiket elvesztettek, de volt, amiket nyertek? Kollega, благодаря за въпроса. Kedves kollega, köszönöm a kérdését. Teljesen egy igaza van. Az Unióba történő belépésünk a csatlakozás Bulgária és Letország esetében is csatlakozási tárgyalások alapján történt. Új munkahelyeket is nyertünk, de hát vannak ágazatok, ahol furcsának ott a dolgok. Van két magánhajógyár és több állami hajógyár, és van jó néhány magán Fontos, hogy együtt működjünk ezen a téren, a tengeri felszerelések és hajógyártás terén is, hiszen így pozitívabb eredményeket érhetünk el. Köszönöm szépen! A spontán felszólalása során senki nem kíván hozzászólni, ezért a vita végén Bienkowska biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak az érdekes hozzászólásokat érdeklődve hallgattam. A hajógyártás és a tengeri felszerelések ágazata olyan fontos, hogy valamit mindenképpen tennünk kell. Még többet, mint amit eddig tettünk, pedig hát eddig sem ültünk követett kézzel, van még 18 hónapunk. A Leadership 2020 program, amit már említettem, lehetővé teszi, hogy az új kihívásokat lehetőségekre váltsuk. Beszéltünk a körforgásos gazdaságra, a digitalizációra, a környezetbarát átállásra. Ról. Bízom benne, hogy persze nem lehet ez gyors, nem egy egyik napról a másikra. Uh, with all stakeholders involved, uh, but I think... Persze együtt próbálunk valamit tenni, de azt hiszem, hogy erőfeszítéseinknek meg lesz a hasznos eredménye. A tagállamokra is eh, hárul szerep ügyben, hiszen nem csak hívások, hanem lehetőség is rejlenek a változásokban. A tagállamokkal, az érintetekkel, a parlamenttel együtt kell működnünk, de én azt vállalom és ígérhetem, hogy vizsgálom megvizsgálom azt, hogy mely területeken tudnánk még többet tenni, és mely ez a terület, ahol valóban komoly hozzáadott értéke van a felépésünknek, beleértve a finanszírozást, a finanszírozáshoz való hozzáférést és a piaci hozzáférést. a új költségvetésről folyó tárgyalások keretében külön eh, eh, figyelmet érdemel majd a hajógyártás, azt hiszem ezt is ígérhetem. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos asszony.